Tisztelt szakbizottsági elnökök, tisztelt európai parlamenti képviselők! Megtiszteltetés számomra, hogy visszatérhetek a parlamentbe. Másod, másodízben térek ide-vissza, biztos jelöltként. Úgy emlékszem az első meghallgatásomra, mint a tegnap lett volna. Egy nagyon gyümölcsöző együttműködésnek volt ez a kiinduló pontja az Európai Parlamenttel, amely a kölcsönös tiszteleten alapult. Ha megerősítenek tisztségemben, akkor remélhetőleg ugyan ilyen szellemen tudjuk majd folytatni az együttműködést a parlamenttel és különösképpen a jelenlévő három szakbizottsággal. A költségvetési és emberi erőforrásokkal foglalkozó bizottság biztos jelölt vagyok ma itt önök előtt, és teljes mértékben tisztában vagyok azzal, mennyire fontos, hogy a pénzügyi forrásainkat és az emberek tehetségét a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzuk az európai polgároknak tett ígéretek beváltására. Ha elnyerem a támogatásukat, akkor az én feladatom az lenne, hogy a forrásokat prioritásokhoz rendeljem hozzá, és a lehető legjobb eredményt érjem el munkánk során. Ez azt jelenti, hogy azért dolgoznék, hogy nagymértékű elszámoltathatóság valósuljon meg a polgárok felé, akiknek a pénzét elköltjük különböző projektekre, és akik érdekében tesszük ezt. Ez megkövetelné tőlem és a kollégáktól is, ahogyan az elnökök is elmondták, hogy világosan és meggyőzően tudjunk válaszolni három kérdésre először is. Minden egyes elköltött euróval mit is tudunk elérni annak érdekében, hogy a az embereket segítsük a gazdaság megerősítése révén. Megfelelő kontrollmechanizmusaink vannak-e érvényben, hogy elkerüljük a csalást és a visszaélést az adófizetők pénzével, és megteszünk-e mindent azért, hogy a munkatársaink a lehető legjobb eredményt nyújtsák, és hogy úgy érezzék, hogy jól végzik munkájukat és jól végezhetik munkájukat. Úgy gondolom, különösen ilyen nehéz körülmények között, amelyek között a polgáraink találják magukat, a költségvetésünket bölcsen kell felhasználni, a hosszan elhúzódó válság okozta károkat fel kell számolni, javítani kell a versenyképességünket, a munkaerőpiacok helyzetét, az életkörülményeinket, és az európai projektbe vetett bizalmat is meg kell erősítenünk. Úgy gondolom az európai költségvetéssel elérhetjük azt, hogy megerősödjön versenyképességünk, növekedésnek induljon a gazdaság, és visszaállítsuk az emberek bizalmát Európába. A nemrégiben elfogadott több éves pénzügyi keret 1000 milliárd eurót jelent az elkövetkezendő 7 évre, hogy a munkahelyteremtésben, növekedésben, jobb életminőségben ruházzunk be. Ezek pedig nem absztrakt számadatok egyébként. Az Európai Unió költségvetésének ugyanis közvetlen kihatása van az emberek életére. Munkahelyi teremtést jelent ez kb. 600 ezer ember számára, akik a kohéziós politika által finanszírozott projektekben vesznek részt, és még sok százezren ide sorolhatók, akik olyan ágazatokban dolgoznak, amelyek beszállítói ezeknek a projekteknek. Emellett 4 millió egyetemi hallgató is hasznát láthatja az Erasmus Plus programnak, és a jelenlegi tisztségemből nézve ez egyébként sokszor élethalál kérdését is jelentheti a konfliktus és természeti katasztrófa sújtotta a területeken a világban. Azonban ezeket az eredményeket csak akkor érhetjük el, hogyha a megígért források oda, oda is, meg is érkeznek oda, ahova kell. Ez pedig a kifizetések kérdését illeti. Nemrégében a költségvetési szakbizottság szavazott a 2015-ös költségvetésről, akkor is felmerült ez a kérdés. A jelenlegi Európai Bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Biztosan látták a levelet, amelyet Barózó elnök úr küldött az állam és kormányfőknek, valamint az Európai Parlament elnökének is, amelyben azt kéri, hogy ezt a problémát számoljuk fel. Az egyik eh, legfőbb feladat ez, amelyet rám ruházott eh, az Európai Bizottság eh, megválasztott elnöke. Hogyha megerősítenek tehát tisztségemben, akkor Dominik biztos úrtól fogom átvenni a stafétabotot, és megpróbálom sikeresen lezárni a 2014-es költségvetés módosításokkal kapcsolatos tárgyalásokat, a 2015-ös költségvetésre vonatkozó tárgyalásokat, hogy végre neki láthassunk annak, hogy a ki nem fizetett számlák mennyiségét zsugorítsuk. Hogyha nem ezt tesszük, akkor gyakorlatilag saját magunknak ártunk, elodázzuk azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a munkahelyteremtést, Növeljük a költségeket is, hiszen kamatot is kell fizetni a szomaforgó összegek után. Nagyon botor módon használnánk fel azt a pénzt, amely az adófizetők áldozatából származik, az ő, ő általuk hozott áldozatból. Önök az Európai Parlamentben nagyon keményen harcoltak azért, hogy a költségvetésben legyen egyfajta rugalmasság, és végül mindenki beleegyezett a rugalmasság jelen beépítésébe. Nem azt kérjük, hogy több kifizetést eszközöljünk, mint amit az MFF-ben benne foglaltatik. Egyszerűen azt szeretnénk, hogy ma többet fordítsunk arra, hogy a, az előre nem látható eseményekkel megküzdjünk. Mind a mellett, hogy a kohéziós politikából várhatóan több számla érkezik majd, megszorításokra volt szükség, bizonyos fontos projektek esetében előzetes kifizetésekre, frontloadingra volt szükség, és az ukrajnai válság is költségekkel jár. Szeretnék azonban rátérni a közvetlen prioritásokról a messzebb történő kitekintésre. Az első nagy kihívás a mandátumom során a 2016-os MFF felülvizsgálat lenne, ez egy lehetőség, hogy még inkább a versenyképesség, a növekedés és a munkahelyteremtés jegyében költsük el az Európai Uniós forrásokat, és ezzel az EU legnagyobb kihívásaira is választ tudnánk adni. Emellett a következő MFF-re is egy kitekintést nyerhetnénk, valamint a politikai intézmények szerepvállalására. Minden bizonyal el kellene gondolkodnunk majd azon, hogy mit jelent mindez az euróvezet konkrét szükségleteire nézve. Az Európai Bizottság emellett magára vállalná, átvállalná az előző bizottság, amelynek a része vagyok én is, vállalásait az MFF-re nézve. Másodszorban a saját források kérdés is felmerült a magasrangú munkacsoportban Monti professzor úr vezetésével. Nagy örömmel vennék részt ennek a munkájában feladata, hogy megvizsgálja a saját források rendszerének történelmi perspektíváját, és hogy megvizsgálja a jövőre vonatkozó milyen új lehetőségek nyílnak meg előttünk. A munka eredményeit hasznosíthatjuk majd az MFF félidei áttekintésében, de a harmadik feladatunk tekintetében is, ami a következő MFF előkészítése, és amely munkának 2015. januárjában kell neki látni. A következő több éves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat előkészítése során természetesen konzultálok majd a parlamenttel és az összes releváns érdekelt körrel. Tudom, hogy ezek a konzultációk sokkal sikeresebbek lehetnek, hogyha időközben bizonyítjuk, hogy jobban használjuk fel a forrásainkat, és hogy immáron nem az inputra eh, fókuszálunk, hanem az eredményekre. Bizonyítanunk kell, hogy a költségvetés nem csak hozzáadott értéket, hanem magas hozzáadott értéket teremt. Ez a teljesítmény alapú költségvetés irányítás javítását előfeltételezi, és azt is, hogy ügyesebben használjuk fel a jelenlegi forrás, a meglévő forrásainkat. Például innovatív pénzügyi eszközök felhasználása egy ilyen elem, amely fontos lehet. A projekt kötvények esetében például 40-szeres beruházások valósulnak meg ahhoz képest, hogy mennyivel járul hozzá ezen projektekhez az Európai Unió. Ennek fontos szerepe lehet az Európai Bizottság új elnök által bejelentett beruházási csomagban. Emellett többet ruházhatunk be az olyan projekt, területekbe is, amelyek több területen hoznak hozzáadott értéket. Az új kohéziós politika például megnöveli majd az energiahatékonyságba befektetett beruházásokat, összegeket, ezek a beruházások segítsik a, segítik a helyi vállalkozásokat, mert nem lesz többé szükség például kínai importra, munkahelyeket teremtünk vele, csökkentjük a széndiokszid kibocsátásokat, harcolunk az éghajlatváltozás ellen, de az energiafüggésünket is csökkenteni tudjuk általa. A jobb kiadások egyik fontos része az is, hogy harcoljunk a forrásokkal való visszaélések ellen. A költségvetési mentesítés időpontja megfelelő időpont arra, hogy mérleget vonjunk, és megállapítsuk, hogy az EU-s forrásokkal elérjük-e a kitűzött célokat. Az új programokat úgy kívánjuk kialakítani, hogy jobban teljesítsünk, kevesebb hibát kövessünk el, és hatékonyabbak lennek, legyenek az ellenőrző mechanizmusok. Mégis még sok munka vár ránk. Tovább kell javítanunk a szabályok betartásának ellenőrzését, különösen amikor a tagállamokkal való együttműködésről van szó. A nemzetközi szervezetekkel való együttműködésről, és így tovább. Többet tehetünk még azért, hogy a jelentéstétel javuljon, és egyszerűsíthetjük a szabályokat is, nem csak azért, hogy az emberek élete egyszerűbb legyen ezáltal, hanem azért is, hogy jobban megértsék a szabályokat, és könnyebben be tudják tartani őket. Többet tehetünk továbbá azért is, hogy egy kockázat alapú rendszert alkalmazzunk, ahol a legmagasabb kockázatú területekre összpontosítunk. Szeretnék szorosan együttműködni a parlamenttel, a tagállamokkal, a nemzeti parlamentekkel, az európai szembevőszékkel, a nemzeti auditáló hatóságokkal és a nemzetközi partnereinkkel is. Támogatom, hogy az OLAF erős legyen, független és őrködjön az Európai Unió pénzügyi érdekei felett. Az Európai Uniós forrásokkal való visszaélések nem csak azt jelentik, hogy ellopják az európai adófizetők pénzét, hanem az európai projektet, mint olyat is károsítja, és ezt nem tolerálhatjuk. Ezért szeretném az Európai Ügyészség, Ügyészség intézményének létrehozását is támogatni, hogy a csalásokkal szemben még hatékonyabban felléphessünk. Végül, de nem utolsó sorban, hadd szólnak néhány szót a munkatársainkról is. Hiszen mindaz, amiről beszélek, lehetetlen lenne a kiváló bizottsági és egyéb EU intézményben dolgozó munkatársak segítsége nélkül. Egyre nő a globális verseny, főként a tehetségekért folytatott verseny. Folyamatosan javulnunk kell magunknak is, hogyha egy kiváló Európai Uniós köztisztviselői karral szeretnénk együttműködni. Először is az Európai Uniós munkahelyek vonzó vonzerejét kell tovább növelnünk, azért, hogy olyan embereket nyerhessünk meg az EU-s intézmények számára, akik kiváló munkát végeznek. Főként azért fontos ez, mert az elkövetkezendő években sokan nyugdíjba vonulnak majd. Hiszek abban, hogy fair módon, fair elbánásban kell részesíteni, méltányos elbánásban kell részesíteni a munkatársakat. Hiszek az egyenlő bánásmódban, nők és férfiak között is, mandátumunk végéig szeretnénk, hogyha a vezető tisztviselők az Európai Bizottságban az ő 40%-uk nő lenne. Emellett az EU-s mobilitás növelését is fontosnak tartjuk. Az Európai Bizottság új struktúrája könnyebbé teszi majd az átjárhatóságot az intézményen belül végül. A költséghatékonyság intézményeinket úgy kell végrehajtani, hogy a minőség ne csorbuljon. Ez azt jelenti, hogy minden mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek a megtakarítások hatékonyak legyenek, miközben az Európai Bizottság eh, csapata továbbra is hatékony marad. Az emberek és a pénz. Ez két olyan elem, amely az európai jövő szempontjából rendkívül fontos. De ami a legfontosabb, azok az értékek, amelyek eh, azzá tesznek bennünket, akik vagyunk amelyek segítenek bennünket abban, hogy túltegyük magunkat a nézeteltérésünket, nézeteltéréseket, és hogy senkit, senki ne ö, érezze kirekesztve magát, egy régió sem, egy tagállam sem. Gondoskodni kell a, emellett a kiszolgáltatott társadalmi csoportokról minden egyes tagállamban, és Európán kívül is. Ezen értékek miatt büszke vagyok az Európai Unióra, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy biztos jelölt lehetek, és ezáltal, ha megerősítenek, biztosként szolgálhatom az Európai Uniót. Köszönöm.